Allora possiamo cominciare. Megkezdhetjük a szavazást. Az első szavazás az Európai Parlament modalitásaival foglalkozik. Ezzel kapcsolatosan, mielőtt áttérünk a szavazásra, Martin, David Martin kollega néhány információval élhet. Yes, very. Igen, nagyon röviden csak, elnök úr ahogy emlékeznek, az októberi plenárison 2011-ben még elfogadtunk, nagy többséggel még hozzá, egy vizsgálati indítványt annak érdekében, hogy javítsuk a dokumentumokhoz való hozzáférésünket, a, be, a tanúk beidézésére vonatkozó jogosítványaink, és általában az igazság feltárása való törekvésénk, vizsgálataink elősegítésére. Ez az Equal Life jelentést követte, amely kimondta azt is, hogy az vizsgálat nem tudott eredményre jutni ezen akadályok miatt. Így a Lisszaboni szerződés új rendelkezése szerint a bizottság és a tanács hozzájárulása is szükséges ehhez. Több tirológus folytattunk le ez ügyben az utolsót egy évbe. Ennek, egy éve ennek végén kértük a három intézmény jogi szolgálatait, hogy üljenek le, vizsgálják meg, hogyan lehet megfogalmazni a három intézmény szempontjából ezt. Tíz találkozót tartottak a jogi szolgálatok, több a dokumentumcsere történt, nagyon világos, hogy a bizottság és a tanácsjogi szolgálatai nem bírnak politikai felhatalmazással ahhoz, hogy a fontos módosításokat megtárgyalják. Ezért javaslom azt, hogy a plenárisra vigyünk egy döntést, amely kimondaná, hogy e parlamenti szokos alatt nem tudjuk lezárni ezt a jelentést, ám én írtam egy állásfoglalási tervezetet, amely megengedi azt, hogy legalább az eddig előrelépéseket megőrizzük, mert hogy történtek előrelépések a jogi megfogalmazás, a dokumentumok kezelése, hozzáférés tekintetében. Nem akarom, hogy ezt a, ez semmivé váljon. Tartsuk nyitva a kérdést a következő ciklusra, hogy az aztán folytathassa a tárgyalásokat. Akkor átérhetünk a szavazásra. Egyetlen egy módosító indítvány van. Ki szavaz emellett? ellene. Hárman ellene vannak, ki tartózkodik. Egy tartózkodás. Tehát 22-en elfogadták, hárman ellen szavazattal éltek, és egy tartózkodás volt. Akkor átérünk a második szavazásra. Ez a 11-es napi rendi pont a javaslat Európai Parlament eljárási szabályzatának a 966 és 195 cikke bekezdéséről van szó, aki mellette szavaz, emelje fel a kezét, ellene, négyen ellene, nincs tartózkodás, tökéletes. 22-4 ellenében most akkor áttérhetünk az Európai Parlament eljárási szabályzatának 166. cikk és 195. cikk harmadik bekezdése módosításról szóló módosítására Messerschmitt kollega dolgozta ezt ki, ő, ő nincs itt, ő azt kérte, hogy a szavazást újra tűzzük napirendre. Azt hiszem, hogy de, de itt van Messerschmidt kollega, és kérem, hogy ő szólaljon fel most először. Köszönöm szépen, nem akarok túl soká időt rabolni, de azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos kérdés az átláthatóság és a demokrácia körében Az európai választások egy fél év múlva sorra kerülnek, és szerintem teljesen logikus igény az, hogy a polgárok ellenőrizni tudják, hogy mi politikusokként hogyan járunk el. Tudom, hogy a parlament már többször szavazott, név szerinti szavazás talán kicsikét túlzás lenne, de a záró szavazásnál talán jó lenne előírni a szakbizottságokban és a plenárison is a név szerinti szavazást. Én nem igazán értem, hogy a szocialista kollégák miért tiltakoztak, eh, és a konzervatívok is. Nagyon sok szocialista és konzervatív választó szeretné tudni, hogy a képviselőjük az elvárattaknak megfelelően szavaz, hogyan szavazott konkrétan. Tehát a módosításom szellemében jó lenne, hogyha ezt a szavazást is név szerinti szavazásként tartanánk meg. Köszönöm. Dobbiamo un momento. Egy pillanatot kérek, mert le kell ellenőrizni, hogy most válaszra van-e szükség, vagy nem. DAF kollega? Arra van szükség, hogy egy negyede legyen jelen a népszerinti szavazásra vonatkozó kérelemnek. Az ALDE frakció támogatja ezt a kérést. A zöldi, zöldek is támogatják, mi zöldek is támogatjuk az ICR e is támogatja. Akkor szavazhatunk. Név szerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Nem, nem, még nem vagyunk készek. Gualtieri kollega. Most már mindenki kész, akkor igen, szavazhatunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Látjuk az eredményeket. 17-en szavaztak mellette, 24-ből 7-en ellene, tehát a dokumentumot elfogadtuk. Most az a probléma, hogy nincs itt az előadó, aki következne, tehát akkor az elnöknek kell a jelentést megtennie. mit, kollega csillogó szemekkel élvezi az eredményeit, tehát akkor én leszek az, aki most a jelentést megteszem. Az utolsó ponttal kapcsolatosan a Jetten máki jelentésről van szó, az eljárási szabályzat módosítása a képviselői mentelmi jog felfüggesztése és fenntartása vonatkozásában. Allora. Most akkor kezdjük el. Cominciamo con il votare insieme gli emendamenti. Együttesen szavazzuk meg a 16-os és az 1-es módosítót a júri bizottság részéről, mert ezek megegyeznek, ki szavaz ezek mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadva. Egyes módosító az előadó részéről kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A kettest visszavonták, nem szavazunk. 17-es, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Viszont a 18-ast meg fogjuk szavazni, és a 19-es szintén, amely megegyezik a Júri 7-essel. Tehát először szavazunk a 19-es módosítóról és a Júri 7-esről. Tehát akkor világos, ugye? 19-es a mi bizottságunk módosítója, és a 7-es a júri. Kiszavaz mellettük. Quindici. Quindici. Quindici, 15-en ellenük. Tartózkodás. Egy tartózkodással elfogadtuk A 18-as éppen ezért okafogyottá válik. A hármas módosító következik, és a hármasa a Jurinak. Ezek megegyeznek, kiszavaz emellett. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Elérkeztünk a négyes módosítóhoz, amely az előadójé, és a Juri négyeshez, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következik az ötös módosító, az előadóé, és a Jurié is az ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Elérkeztünk a hatos módosítóhoz az előadó részéről. Kiszavaz mellette. Kontrári. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva nem volt tartózkodás, következik a hetes, ezt visszavonták, tehát ezt nem szavazzuk meg, 19-esről már szavaztunk, most a 8-as az előadó részéről, és a Júri 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következik a 9-es módosító az előadó részéről, Ugye, tehát a nyolcast elfogadtuk, kérdezi az elnök. Eh, eh, tehát a kilences az előadó módosítója, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A kilencest elfogadtuk, tehát a 20-as és a Júri 9-esek éppen ezért okafogyottá válnak. Következik a tízes módosító az előadó részéről és a Júri részéről mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Következik a 11-es módosító, megegyezik a, a Júri 11-vel módos, módosítóval, kiszavaz mellette 12-es az előadó részéről, emelje fel a kezét, aki emellett szavaz. Ellene, elnök úr. elfogadva. Nem volt tartózkodás? Nem. Elfogadva. Éppen ezért okafogyottá válik a Júri 12-es módosítója. A 13-as módosító következik az előadó részéről, és a Júri 13-as megegyeznek mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 14-es módosító a Júri részéről és az előadó részéről megegyeznek, kiszavaz mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 15-ös. Mind az előadó részéről, mind pedig a Júri részéről mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 21-es módosító Gárgáni Véland megfelelnek a júri 16-os módosítójának, tehát együtt szavazunk, ki szavaz mellette? Ki a kontrál? Ellene. Tartózkodás. Provati. Elfogadva. A preambulum bekezdés. Van egy olyan módosítója az előadnak, amit visszavontak, tehát akkor a végső szavazás következne, de elnök úr, itt mi arra kérünk, hogy elektronikusan szavazzunk. Senki sem mm, sincs ellene, kivéve Vittoriát és Messerschmitt. Tehát ez már ajándék a karácsonyi ünnepekre. Tehát akkor elektronikusan szavazzunk, a végső szavazás következik, megnyitom a szavazást. Egy Lezárom a szavazást. És elfogadva 22-en szavaztak mellette egy ellenszavazattal. Gratulálunk Jeten Meki asszonynak. Tehát eh, ezzel befejeztük a szavazást. Lejárt a szavazási időnk is. Vabbè, comunicazioni Sì, eh, stavo, Procederò successivamente. Következnek a elnök közleményei a koordinátorok ajánlásairól, ugyanis nem akarok semmit elfelejteni, mert néhány döntést hoztunk itt az előadók személyével kapcsolatosan, tehát leírtam, hogy ne felejtsek el semmit. Áttérünk tehát a Lisszaboni szerződés végrehajtása az Európai Parlament vonatkozásában. A téma, meghallgattuk már a jelentést. Most van egy jelentés tervezetünk, és szeretném Messerschmidt kollégának az üdvözleteimet átadni, de most éppen nem hallgat, nem hallgatnak engem. Akkor folytassuk most már nyugodtan a munkánkat. 14. napi rendi pontnál tartunk. Az Lisszaboni szerződés végrehajtása az Európai Parlament vonatkozásában Rangel képviselő kap most szót. Caro Presidente, elnök úr. Elnök úr, megkaptuk a végleges dokumentumot a jelentéstervezetemmel kapcsolatosan a Lisszaboni szerződés végrehajtása témájában, hát az Európai Parlament vonatkozásáról van szó a képviselők kollégákkal, a bizottsággal együttműködtünk, és elsősorban a bizottság és a parlament közötti együttműködésről ö, cseréltünk eszmét. Ez, ennek a jelentésnek egy korlátozott cél kitűzése van, nevezetesen az Európai Parlament és a bizottság közötti munkával foglalkozik, és a megállapodásról szól, minnyáján tudjuk, hogy mi is a helyzet, a parlament, a tanács, a bizottság szerepét ismerjük, ezeknek a szerepét a nemzeti parlamentekkel kapcsolatosan. A lehető legrövidebben szeretném elmondani a beszámolómat annak érdekében, hogy önök is elmondhassák véleményüket. Nagyon sok előrehaladásra nem került sor az előző beterjesztésem óta nincs sok újdonság, de mit is mondhatnék el? Vannak azonban aggodalmaim. Először is meg kell a demokratikus jogaikat az intézményeknek erősíteni továbbá. Új kritériumokat kell bevezetni, itt elsősorban a hatalmi rendszerek szétválasztása terén. A, itt nem csak a demokratikus legitimitásról lenne szó, hanem arról, hogy hogyan lehet a különböző hatalmi ö, ö, feladatokat ö, szétválasztani. Tudjuk, hogy mi a helyzet a különböző országokban. Az európai alkotmányos jog, az európai építkezés terén vannak azonban problémák. Tehát először is a demokratikus legitimációt kell megerősíteni. De ezt megerősítve meg kell erősíteni azt is, hogy szét kell választani a különböző hatásköröket, minden intézmény hatáskörét, minden szerv hatáskörét külön kell választani. Négy fejezetben határoztam meg a feladatokat, a bizottság politikai felelősségét és legitimitását találják meg az egyik fejezetben, aztán a bizottság elnökének a beiktatása, a biztosok beiktatásával kapcsolatosan, a cenzúrával kapcsolatosan vannak szintén elemek. A második elem egy technikai jellegű elem, és ez a jogalkotási kezdeményezésekkel foglalkozik, valamint a parlament és a bizottság közötti kapcsolatokkal. Itt megvannak a parlamentnek is a hatásköre, az Európai Parlament ellenőrzési, ellenőrző hatásköre, valamint a bizottság hatásköre is. Ezek fontos elemek. Továbbá a parlament hogyan is fogja ellenőrizni a bizottság jogalkotási kezdeményezéseit. Ez is egy másik elem. Természetesen, és ez a legfontosabb, a delegált aktusok kérdése a Júri Bizottság is foglalkozott ezzel a témával. Továbbá van egy fejezetünk, eh, amely szerintem nagyon eh, rövid fejezet, de mindenképpen választás eh, sok előtt voltam, tehát hogy mit is vegyek be és mit is nem ebbe a szövegbe. Itt az Európai Parlament hatásköréről lenne szó a különböző kezdeményezések szintjén, az intézmény közi kapcsolatokról is ebben a rövid fejezetben szólok, valamint az intézmény közi megállapodásokról is szólok, amely részét, amelyek részét képzik a szerződésnek. Tehát összességében egyrészt van egyfajta mérleg, amelyet meg lehet vonni a kapcsolatokban, de a jövő felé is kell fordulnunk. És fel kell tenni azt a kérdést, hogy, hogy ennek a keret megállapodásnak mi is lehet a jövője, milyen jövője lehet. Tiszteletben kell tartani a megállapodásokat. Természetesen ehhez a tanácsnak ilyen értelemben nincs köze. Itt a bizottság és a parlament közötti kapcsolatokra kell koncentrálni. A tanács ebbe nem szól bele, persze azért a háttérben mindig ott van. Hát ennyit akartam elmondani erről a jelentésem struktúrájáról. Most pedig néhány részletesebb pontra szeretnék még eh, rátérni. Ezt a beszámolót már egy előző ülésen is eh, megbeterjesztettem. Nem tudom, hogy önök mikor kapták meg ezt a dokumentumot, de most mindettől függetlenül né, néhány fontos pontra szeretnék koncentrálni. Hogyha a legitimitásról, a politikai felelősségéről beszélünk a bizottságnak, akkor fel szeretném hívni a következő pontokra a figyelmet. Azt a kérdést kell tel, fel kell tenni, hogy a választók, a választó közvélemény hogyan tudja majd a bizottság javaslatait megfelelő módon figyelembe venni arra, milyen kihatással lehet. Természetesen támogatjuk a parlament erőfeszítéseit, hogy a különböző politikai pártok jelöljenek kijelölteket, a bizottságnak is politikai programra van szüksége, ezt ki kell dolgozni. Továbbá a tanácstól azt kérjük, hogy foglaljon állást még a választások előtt. Üdvözölnénk azt is, hogy a bizottság jövőbeli elnöke nevezze ki majd a biztosokat az európai parlamenti képviselők közül, persze ne legyen maximalista abban az értelemben, hogy ő ő válassza meg az összes biztost az összes képviselő közül, mert akkor megvan annak a veszélye, hogy túlságosan nagy lesz a parlament hatása. Azt a mandátumom elején én nagyon aktívan részt vettem a keret megállapodás kidolgozásában, és a képviselők sok esetben ugye ismerik a saját alkotmányos jogaikat, és, és egyfajta konventre is ugye vissza kell utalnunk a múltra vonatkozólag, tehát a parlament nem helyettesítheti a bizottságot, ahogy nem helyettesíthet egy kormány sem. Éppen ezért a magyarázó szövegemben mindenképpen azt mondom ki, hogy a hatásköröket szét kell választani. Aztán az emberi jogokról szóló konvenciók kimondja azt, hogy garantálni kell az alapvető jogokat, és a hatásköröket szét kell választani, ezt is figyelembe kell vennünk természetesen. Nem kell az Európai Parlamentnek tehát minden feladatot ellátnia, de a biztosok kiválasztásában igenis felemelheti szavát. A bizottság elnöke pedig majd megválaszthatja a jelöltek alapján az adott biztosokat. Tehát lesz egy lista, és a férfiak és a nők egyensúlyát is biztosítani kell majd. Ez is egy fontos elem, amelyre számos esetben visszatértünk már. Szeretném megismételni azt is, hogy mennyire fontos az autonómia. Az utóbbi időkben mellesleg eh, erről sokat eh, beszéltünk már, a magyarázó szövegrészben is van erről szó azt látjuk, hogy a bizottság meggyengült, meggyengült, hogyan lehet megerősíteni a bizottságot. Azt hiszem, hogy vissza kell állítani a közösségi módszereket, tehát a demokratikus legitimitást kell megerősíteni, sokkal nagyobb parlamenti kontrollal, ellenőrzéssel. Továbbá meg kell erősíteni a hatékonyságát is a bizottságnak. Ha arra lehetőség van, akkor ezt úgy kell megtenni, hogy sokkal nagyobb hatáskört kell biztosítani a bizottság elnökének is. Ez egy fontos tényező. Továbbá, tehát ismétlem hatékonyabbnak kell válnia, hatékonyabbá kell tenni a bizottságot. Ez a Lisszaboni szerződésnek is az egyik eleme. A biztosok számát két hár, harmaddal csökkenteni kellene. Ugye 2008-ban az ír népszavazásra került sor, a, itt a, erre is utalok, tehát itt nem 2013-ról van szó, hanem 2008-ról van szó. A, és ugye akkor azt mondtuk, hogy minden tagállamnak lesz egy biztosa. Persze azt hiszem, hogy ez az újabb javaslat lehetővé teszi, hogy a konfliktusos érdekeket összeegyeztessük. Tehát a biztosok kétharmada valódi portfólióval rendelkezne majd, és egyharmada portfólió nélkül látná el a feladatát. Tehát attól függően, hogy a kétharmad vagy az egyharmadhoz tart, tartozna, a Lisszaboni szerződés mentén kell eljárni. Figyelembe kell venni a geopolitikai megfontolásokat is, és a különböző egy, egyensúlyhelyzeteket, kis ország, közép nagyságú ország, nagyobb ország, tehát ezeket is figyelembe kell venni, és a geopolitikai elemeket, ahogy említettem, természetesen nagyon nehéz ilyen tárgyalásokat lefolytatni, mert itt öt éves periódusokról van szó. Mindenképpen egyensúlyt kell teremteni, de minden tagállamnak meg lesz a biztosa, de kétharmada a biztosoknak portfólióval látja el a feladatait, egyharmada pedig portfólió nélkül. Mit lehet portfólió nélkül tenni? Mit tehetnek ezek a biztosok? Ők mindenképpen képviselik a bizottságot, mint intézményt, és bizonyos biztosok sok esetben arról panaszkodnak, hogy 200 napot Brüsszelen kívül kell tölteniük, és nem állnak rendelkezésre, amikor esetleg arra szükség lenne. Tehát a, a, azok, akik akiknek nem lenne portfóliuk, esetleg inkább rendelkezésre tudnak állni, és olyan feladatokat elláthatnak, amelyet a másik kétharmad nem tud. Közigazgatási feladatokról is szó van, alkotmányos joggal kapcsolatos feladatokról is szó van, tehát itt mindenképpen mérlegelni kell az érdekeket is. Az a tény, hogy 28 tagállambeli biztos lesz, ez garantálja azt, hogy minden érdeket megfelelő módon fogunk figyelembe venni. Azok is, akik nem rendelkeznek majd portfólióval. Nem jelenti azt, hogy, hogy háttérben lesznek. Nem, nem, egyáltalán mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezek a biztosok is kövessék a, azokat a feladatokat, amelyeket a portfólival rendelkező biztosok nem tudnak ellátni, mert az ő számukra esetleg nincs, meg, nincs idő, hogy elmélyültebben vizsgáljanak meg bizonyos ügyeket. Aztán említettem azt, hogy fontos az egyensúly a nők és a férfiak között is, a Lisszaboni szerződés szellemében. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon érdekes megoldás lehet. Ennyit akartam elmondani, ezt is el akartam mondani. Természetesen nagyon aggódunk a bizottság demokratikus legitimitása miatt. Ugye egyrészt garantálni kell egy nagyobb autonómiát, egy nagyobb hatékonyságot, itt egyfajta entitásról van szó, egy szerepről, amit a bizottságnak gyakorolnia kell. A bizottság tehát kiválasztaná a biztosokat portfólióval és annélkül. Egyre nagyobb lesz a parlament feladata is, meglátjuk, hogy mi lesz az európai választások kimenetele, de mindenképpen nyomást kell gyakorolni a tanácsra, annak érdekében, hogy kötelezze el magát a konzultációk segítségével, a, ugye a Lisszaboni szerződés szellemében biztosítani kell a legitimitást, aztán vannak más fontos dolgok, például csökkenteni kell a minősített többséget is. Mindenképpen például megvétózás esetén arra lenne szükség, hogy a minősített többség gyengébbé válhasson. Ez azt jelenti, hogy minden olyan egyéni indítványt el kell vetni, el kell utasítani, amely esetében mondjuk egyéni lemondásokat kérvényeznek. nem szeretnénk, nem szeretnénk visszatérni a múltra, nem szeretnénk visszatérni a konventhez. Semmiképpen nem szabad erre az útra rátérnünk, rálépnünk. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos tényező ne legyen semmiféle individuális cenzúra személyek ellen. Sok esetben a képviselők olyan dolgokat kérünk, amelyek nem eh, részei a demokratikus folyamatoknak. Ugye itt bizonyos dolgokról nem a parlament tárgyal, hanem a végrehajtók tárgyalnak, de a parlament nyomon követheti a folyamatokat, ellenőrizheti azokat, és aztán ott van egy végleges záró dokumentum, vagy egy csomag, amelyet aztán a parlamentben is meg kell szavazni. Sok esetben azt mondják, hogy ezt a végrehajtóknak kellett volna végigvinni, és nem a parlament hatáskörébe tartozik. Éppen ezért nagyon agályosnak kell lennünk, és a hatásköröket szét kell választanunk, mert csak így lehet az európai alkotmányos jogokat és demokratikus jogokat biztosítani. Ugye beszéltem itt a, konven, a konventről is, visszatérve a múltra, és beszéltem arról, hogy a, a minősített többségi küszöbb értéket le kell csökkenteni, mindezt tehát figyelembe kell venni. A jövőben felmerül az a kérdés is majd, hogy egy parlamenti modellt akarunk, vagy egy elnökségi, elnöki modellt akarunk megvalósítani. Ez egy olyan téma, amely azonban nem kell, hogy aggaszt aggasztó legyen számunkra. Az a közvetlen választása a bizottság elnökének esetleg egy jó dolog lehetne, ennek vannak-e előnyei, vagy nem. Van, aki előnyt lát ebben, én személy szerint is előnyt látok ebben. Ez lehetővé tenni a hatáskörök egyensúlyba helyezését, vagy az egyensúly visszaállítását. Abban az esetben, hogyha ezt figyelembe vesszük, akkor azt látjuk, hogy a bizottság demokratikus legitimitása is növekedne, a parlamenti ellenőrzés is növekedhetne, de egyfajta dualizmus alakulna ki, ugye a parlament egyrészt, aztán a bizottság, de ott van a tanács is, a két legitimitás közötti konfliktus, az európai legitimitás és más legitimitások közötti konfliktus. konfliktus. Ugye ott van egyrészt a parlament tanács tengely, aztán a parlament bizottság tengely. Hogyha a, a polgárok választanák meg közvetlenül a bizottság elnökét, ez egy új elem lenne, és ez azt jelenteni, hogy a parlament egyfajta második ház lenne. És ez lehet, ezzel ezt a alkotmányos skizofréniát lehetne elkerülni. Egy olyan intézmény lenne, amelynek van egy intézmény közi logikája, amely képviseli az államokat, és lennének európai e- érdekeltségű intézmények. Ennyit akartam tehát elmondani. Mindnyáján tudjuk azt, hogy az elnöki rendszer és az a rendszer, amelyet például Kanadában vezettek be, vagy Indiában, a, nagy demokráciákban, tehát ott elnöki rendszerek vannak, és ez természetesen kihat az európai parlamenti képviselők szerepére is. Ez azt jelenti, hogy a jövőben nem lesz a bizottságnak parlamenti felelőssége, és, és itt akkor a, akár egyéni indítványok is előtérbe helyeződhetnek majd de nem akarok túlságosan messze menni. Mi van a jelentésben, tehát el kell gondolkodni egy jobb demokratikus legitimitásról a bizottság számára, de nem szabad kizárni azt a lehetőséget, hogy egy elnöki rendszer felé menjünk, és nem egy parlamenti rendszer felül. Nem döntöttem még a két modell között, habozok, itt két modell lehetséges, el kell mélyíteni a parlamenti aspektusokat is, megerősítve a demokratikus legitimációt és a parlament ellenőrzését, továbbá a végrehajtói hatáskör megerősítése és a hatáskörök szétválasztása. Tehát ezek az alapvető fontosságú dolgok, jobb demokratikus legitimitást, parlamenti ellenőrzés megerősíteni a a, tehát a parlamenti ellenőrzést ö, egyéni indítványokkal, vétójoggal, és, és mindez azt is jelenti, hogy hogy a bizottság elnökének a szerepét meg kell erősíteni továbbá. Az több éves programja a bizottságnak világosan a parlamenti tevékenységeket is kell, hogy tartalmazza. Erőteljes parlamentre van szükség, és mind, mindezt természetesen figyelembe kell venni a jövőben, tehát itt az éremnek két oldala van, meg kell erősíteni a végrehajtói autonomitást, és lehetővé kell tenni azt, hogy a biztosokat szabadabb módon válasszuk meg, tehát egy szabadabb, vála, szabadabb választási rendszert kialakítani. Ennyi lett volna ezen az úton szeretnénk tovább menni. Még arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a jogalkotási tevékenység ho ho hogyan is fog lebonyolódni, de van egy fontos dolog, amire fel szeretném hívni a figyelmet. Ha azt kérjük a bizottság elnökétől, hogy egy programot terjesszen elő, mielőtt kijelölnénk, ezzel gyakorlatilag megkötnénk a parlament kezét a folyamatban. És itt nem csak az éves programokra gondolok, hanem a több éves programokra is, amit a bizottságnak át kell adnia, még mielőtt az elnököt kijelölik. Itt objektív kritériumok alapján kell dönteni, döntenünk nekünk, megvizsgálva azt, hogy mit tartalmaz a program, és hogy ezzel egyetértünk-e vagy sem. Ha például számos jelentést több mint 500 szavazattal hagy jóvá a parlament, és ezt a bizottság aztán nem követi nyomon, akkor a következő bizottság elnöke a parlament felé, előterjeszti a saját iránymutatásait, és ezt az előtt teszi meg, mielőtt egyáltalán hivatalba lépne és kijelölnék, mint a bizottság elnökét, például a digitális egységes piacsal mit kezdünk, vagy mit teszünk az egységes piac egészével, hogyan erősíthetjük meg az energiapiacot Európában milyen jogalkotás történjen a bankszektorban, vagy az a gazdasági monetáris unióban. Azt hiszem, hogy a plenárison ezeket a témákat a döntő többség támogatja. Tehát itt mindenféleképpen objektív kritériumokat kell alkalmaznunk, annak megítélésére, hogy a bizottság hogy végzi a munkát. Ha úgy tetszik, nekünk puha hatalmunk van, de hatékony. 2014-et követően közvetlenül kérhetjük a bizottság elnökétől, hogy közvetlen határ gyakoroljon a bizottság programjára. És amikor jóvá hagyjuk a bizottság elnökét, akkor élhetünk azzal a jogunkkal, hogy igent vagy nemet mondjunk. Itt nem politikai zsarolásról van szó, hiszen ez egy fontos része a parlamentek történetének, konkrétan a brit parlamentre gondolok, ugyanis a parlamentnek kell kikényszerítenie a kormányoktól, hogy bizonyos jogokkal gyakorolással. És ez jele tulajdonképpen a demokratikus rendszer érettségének. Tehát ilyen eszközök a mi rendelkezésünkre is állnak. 2009 és 14 között nem tudtunk ebbe beleszólni, de az új parlament már lehetőséget kap arra, hogy ezeket az objektív kritériumokat meghatározza, és ezeket egyértelműen rögzítenünk is kell. Ez a parlament kezdeményezésére születhet meg. Számos egyéb dolog van, amit itt figyelembe kell vennünk, de először is arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a konvent keretei között kell működnünk. A meglévő intézmény közi megállapodásokat kell felhasználnunk arra, hogy a parlament tényleges jogalkotói kezdeményezést tudjon gyakorolni. Itt a hatalmi ágak szétválasztása kapcsán érvényesülnek bizonyos fékek és ellensúlyok, de a bizottság jogalkotási lehetőség az utolsó védőbástya, ha úgy tetszik. Tehát egyrészt növekszik a bizottság hatáskora, másrészt a parlamenté is, viszont nagyon fontos arra odafigyelni, hogy ne fenyegesen azzal a veszéllyel, hogy a parlament jogalkotói szerepe meggyengül a végrehajtói autonómiát erősítjük, és igyekszünk pótolni, vagy, vagy kiigazítani a jogalkotási deficitet. Igazából jelenleg nincs közvetlen jogalkotói kezdeményezésünk a jelenlegi rendszer mellett, és csak puha módon tudunk befolyással élni, nevezetesen reagálva a bizottság kezdeményezésére. Ezt a megközelítést szerintem tovább lehetne fejleszteni, ami a jogalkotási kezdeményezéseket illeti. Igyekeztem minél tömörebben fogalmazni, hiszen Brock úr már itt jelezte, hogy elérkezett az ideje, hogy lezárjam a hozzászólásomat. Tudjuk, hogy itt mi forog kockán. A szokványos jogalkotói folyamat mellett a közös agrárpolitika vagy halászati politika területén például rengeteg teendő van, még ma is, kedves barátaim vannak bizonyos alapvető szempontok, amikre választ kell adnunk, és ezt pontosan tudjuk nemzeti tapasztalataink alapján. Meg kell védenünk a nemzeti kormányaink érdekeit is, és ugyanakkor nagyon gyakran nem jutunk megfelelő információhoz az egyes dossziék, anyagok kapcsán. A tanács sokkal előbb hozzáfér ezek az, az információkhoz, mint a parlament, és ez egy aszimmetriát eredményez ténylegesen a tanács és a parlament között a jogalkotói teljesítmény területén. Biztosítani kell tehát, hogy a bizottság számunkra ugyanakkor adja át az információkat, mint a tanács felé ennek az információnak időben kell eljutni a parlamenthez. Itt Rangel képviselő úr, Brock úrnak szeretném most már megadni a szót, úgyhogy kérem, hogy fejezze be, hogyha lehetséges. But we have only... Yes, okay. It's okay. Tehát ezek nagyon fontos szempontok. Még egyszer az információ, ára, információ áramlás asszimetriájára gondolok. Ezen kívül vannak egyéb fontos szempontok is, amelyek a delegált jogi aktusokkal függnek össze, illetve a végrehajtási jogi aktusokkal. Nagyon gyakran ez utóbbiakat portugálra rosszul fordítják, de minden esetre az anglofonok számára ez pontosan világos, hogy mit jelent. Szájer kollégánk ezt oly részletesen vizsgálta, hogy most itt igazából nem kéne taglalni a delegált, illetve végrehajtási jogi aktusok erényeit és hátrányait, ez egyébként is a jogi szakbizottság dolga. Ami pedig az alkotmányos hatalmi ágakat illeti a szerződés szerint, mind a delegált, mind pedig a végrehajtási jogi aktusok tekintetében egyértelmű szabályok, rendelkezések érvényesülnek. Amikor a komitológiára kerül sor, és hogy a bizottság hogyan működik közre. Ezeket a kérdéseket mind a jövőbeni megállapodások keretei között mm, taglalni kell majd. Rangel kollega, a Brock képviselőnek el kell mennie, úgyhogy kérem, akkor függesszük fel ezt most, jó? Ich möchte mich bei Kollegen Szeretném Rangel kollégámnál elnézést kérni, ám a, a, az amerikai, ö, ö, egy amerikai képviselő az irodában 5 perce már a biztonsági hallgatások ügyében kell tárgyalnom vele, úgyhogy fontos találkozom volna. Köszönöm, elnök úr! És jelentős tevének is köszönöm, hogy megadta a lehetőséget, hogy ide préselje mondandómat. Rendkívül fontosnak tartom ezt a jelentést, mert lehetőséget adna nekünk arra, hogy egy olyan döntést hozzunk, egy olyan kérdésben, amelyet feltételként tudunk az Európai Bizottság jelölt elnökének az asztalára tenni, mint egyfajta feltételt. Akkor rá kell bulincson bizonyos kérdésekre, csinálja vagy nem csinálja, és így a nyomást tudunk gyakorolni a jelöltre, hogy azért, hogy elkötelezze magát. Úgy gondolom, hogy Rangel képviselőtársam egy sor olyan javaslatot terjesztett be, amely pontosan alkalmas erre. Persze lehet differenciálni, egyes pontokat megvitatni, kicsit így, kicsit úgy módosítani azokat, ám az in, néhány intézményi kérdésre koncentrálnék, olyan dolgokra egyébként, amit a bizottság elnöke maga is kifejtett. Először is egy bizottsági elnök, a bizottság elnöke elutasíthat egy jelöltet egy adott országból, ugyanakkor egy, ezt mindenképpen az indoklását meg kell adja ehhez. Ez fontos kérdés volna. Ez oda vezet, hogy a tagállamokat arra kényszerítenénk, hogy jövőben ne csak olyan megoldásokat találjanak, ami, ö, ott, ami mostanában történt, hogy valaki maradt a kiaradt a kormányalakításból, és akkor kapjon valamit, hanem más módon kellene eljárnak. Ugyanakkor ö, az is felmerült, hogy mindenkinek legyen egy saját tárcája. Szerintem nem kétharmadban kéne meg a tározzon, meghatározni, ami 14-nek elég volna, ha van portfólia, másik, tehát a felének, a másik fél pedig tárca nélkül lenne, maradna, de viszont szavazati joggal, minden tagállam biztosabb bírna szavazati joggal. Szerintem a, az, az, az, az, az reshuffling átszervezés volna a megfelelő megoldás, így a versenyképességre is gondolnak. A rotációs biztonságot ad ugyan, mert ugyan, és az nem jó, mert ha mindenki azt sem akar, úgyis tudja, hogy a rotáció révén rájut majd előbb-utóbb egy tárca. Ugyanakkor mint egy a kormányban is, ha valaki elront, nem úgy van, hogy valaki elront egy minisztériumot, akkor úgyis kap majd egy másik tárcát, mondjuk a Szociális Minisztériumot, és így tovább Németországban volt már ilyen. Szerintem ezzel szemben, ha más rendszert választanánk, akkor nyomást gyakorolnánk a jobb minőségű munka érdekében, és ez egyfajta egyensúlyt is biztosíthatna a kicsi és nagy országok között a, a föld rajzi elhelyezkedés, illetve a nemek között egyenlőség vonatkozásában is. Aztán világos tenném azt is, hogy a biztosok kell, hogy vállalják kötelezettség felelősségüket. Nemzeti szinten minden miniszter felelősséget vállal a minisztériuma hibájaiért. Itt nálunk meg úgy mondja, a, fennül a toronyban a a bizottság elnöke a kiváló kabinetjével, és viszonylag független a, a bizottság működésétől, ha valami félre csinálnak, azért ő nem felelős személyesen. Holott, ahogy Prodi idején úgy kell működjön ez, mint a minisztériumokban, és felelős kell legyen a csúcs ember. Tehát, hogyha valami olyan baj történik, amit nem akarunk, mi ma a világ sem akar, hanem a, a, a bizottság egy munkatársa csinálta, akkor nyugodtan meg tovább minden, ahogy addig. A politikai felelősség és irányítás nagyon sok tekintetben nem működik, itt különbségek vannak, és azok a, főigazgat, a főigazgatóságok vezetik a biztosokat, és nem a biztos vezeti a főigazgatóságokat a gyakorlatban, így, tört, így folyik a munka, itt lenném mit javítani a bizottság működésében. Aztán egy másik gondolat a tanácsal kapcsolatban. Tehát a bizottság elnöke majdnem mindent meg tud lépni, anélkül, hogy szerződéseket módosítanák. A tanács esetében beszéljünk a külpolitikai pénzügyi eszközről. Ott van egy, itt van egy sor választott európai képviselő, akik háromadalú megbeszélést folytatnak a Reconciliation keretében ez egy elviselhetetlen helyzet, mert a másik oldal nem is, nem is képes tárgyalni, nincs felhatalmazása a tárgyalásra ilyen témákban. Nincs egyensúly itt. A tanácsot rá kell arra, hogy ezeket az egyeztetési szakbizottságokat hosszú távon is felhatalmazzák, és ott miniszterek üljenek legalábbis, és ne ezek a hatalom nélkül tisztviselők. Vagy a, nem, lehet, a, a, a, nem lehet ugyan a nagyköveteket kárhoztatni, de így elfogadhatatlan a helyzet a szerződésben az áll, hogy a miniszterek tanácsa és nem a miniszterek tanácsai. A szakminiszterek tanácsa a, akár módosítatja a tanács napi rendjét is. Tehát a szakminiszterek tanácsa kell legyen. Tehát ez lehet a második kamara tulajdonképpen annak érdekében, hogy az állampolgárok tudják, hogy miről hoztak döntéseket. Először a szak miniszterek arról döntenek, amit otthon nem tudtak keresztülvinni a kormányokban, nem vállalnak felelősséget, ez egyik alapbaj. Aztán valami rosszul sül el, amit a nem zsínyére a közvéleménynek, akkor rögtön azt mondják, hogy ez, ez a tanácsban történt, nem a kormányban. Ha viszont a tanács egy igazi második kamaraként együtt dönt, igazi együttdöntés eljárásban láthatóan működne, akkor ez aliban, alib már nem állna fenn a kormányok számára és akkor egy egyenlővé válna a, a felek között a rendszer. Ahogy mondottam, a miniszterek tanácsa a tanács napirendjét módosíthatja. Ez nem kell a szerződést módosítani. Aztán az Európai Parlament a Európai Parlament feladata nem a kézi vezérlés, nem a, a konkrét végrehajtás, hanem a jogalkotás és a felügyelet. Sokszor ezt mi sem látjuk világosan a saját gondolkodásunkban, sem válik el a kettő. Tehát először nekünk kell ezt helyre tenni a fejünkben. Tehát például a, szerződ, a, a tárgyalási delegációk meghatározásában a szerződések módosítása ügyében. Világosan szét kell választani e szerepköröket, és nem lehet, hogy, a jelentéstevő mondjuk a végrehajtásba beleavatkozik. Ez intézményi szempontból hely, nem helyén való, és világosá kell tegyük a különbséget. Ugyanezen oknál fogva gondolom azt is, hogy, hogy nekünk kéne leváltani egy-egy biztost egyetlen nemzeti ö, ö, alkotmányban sincs ilyen hatásköre a parlamentnek, és hogyha egy biztos folyton összpontosítjuk a tüzünket mondjuk egy szakbizottságban, és ez a biztos. Különösen akkor nehéz, teszi, nehéz a működését, hogy egy kis országban való, és otthon nincs többsége a pártjának, ilyenkor lehetetlen teszi a helyzetet. Tehát meg kell oldjuk ezeket a helyzeteket, különben Croissant asszony, vagy hogy is hívják? Croissant asszony. Azt is ebben láttuk már, hogyha a bizottság nem reagál bizonyos súlyos helyzetekre, akkor maga a bizottság is elbukik. Ez egyébként így történik a nemzeti kormányok esetében is, ám a parlament. Hogyha, hogyha nincs többségi és kisebbségi leosztás, elő, előfordulhat, hogy szelektív módon kilőnek egy-egy biztost, és nem a szaktudás alapján történik, ez a teljesmény alapján, hanem pártállás alapján. Ennyi. Be szeretem a kiegészíteni Rangel képviselőtársam Hát Elnézést még egyszer, hogy felbeszélgettem, köszönöm elnök úr. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy Rangel kollega ki akarja egészíteni az elhangzottakat most. Igen, ki szeretném egészíteni, akkor öt percet kap. Mert szeretném lezárni, lekerekíteni a mondandómat. Ami a jogalkotói kezdeményezéseket és kompetenciát illeti, azt hiszem világos volt, amit ezzel kapcsolatosan elmondtam, ami a külső kompetenciákra vonatkozik. Tudjuk, hogy jelentős változások álltak be a libanoni, Lisszaboni szerződés következtében, különösen ami a gyors megállapodást illeti, nem csak a többi intézménnyel való kapcsolatunkra gondolok, hanem egyéb partnerekre. Egyértelművé tettük, hogy a külvilág számára, hogy az Európai Parlament létezik. De ha úgy tetszik, ez egy részletkérdés. Én általában azt mondom, hogy miután a SWIFT megállapodást leszavaztuk, a svájci nagykövet rendszeresen kapcsolatba lépett, vagy megpróbált kapcsolatba lépni velünk parlamentben. Tehát gyakorlatilag először döbbentek rá az Egyesült Államokban is, hogy van egyáltalán Európai Parlament, létezik ilyesmi Európában. Addig ugyan meghívásokat kaptunk kellemes fogadásokra, ebédekre, de a SWIFT megállapodás leszavazásáig nem igazán került sor érdemi megbeszélésre Washingtonba. Azt követően vált teljesen egyértelművé számukra is, hogy itt valódi változások történtek. A mechanizmusokat jól kell kialakítani, amit figyelemmel lehet kísérni, meg lehet vizsgálni, ellenőrizni lehet a szerződés értelmében. Ezt részletezem a jelentésemben is. Engem alapvetően aggaszt az, hogy az Egyesült Államok részéről egyfajta proaktivizmus fog megnyilvánulni, és megpróbálják valahogy felváltani, vagy bizottság, vagy tanácssal az eddig végzett munkát. Tudom, hogy számos kolléga aktívan részt vett a folyamatban, de rengeteget kell még tennünk a hatalmi ágak szétválasztása terén. Itt a parlamenten belül mindenki ebben aktívan részt akar venni, de a parlamentnek nem az a szerepe, hogy ilyen tárgyalásokban vegyünk részt, hogy 600 képviselő tárgyaljon nemzetközi szinten. Ugyanakkor viszont vannak bizonyos nemzetközi megállapodások, amelyeket diszkréten kell kezelni, és a tárgyalásokat diszkréten lefolytatni. A végrehajtó, nem a végrehajtó hanem a végrehajtó hatalom vezeti ezeket a tárgyalásokat, akkor az egész dolog nem működik megfelelően. A bizottság a megfelelő szervezet arra, hogy megfelelő háttérinformációval, előkészületekkel szolgáljon. Ami pedig az intézmény közi dinamikát illeti. A jelentésben igyekeztem felsorolni, leltárba venni az eddig elvégzetteket, és tudom, hogy komoly előrelépés történt a parlament és a bizottság közötti kapcsolatban a mi mandátumunk alatt, a keretmegállapodás alapján természetesen azért vannak még tovább fejlesztendők. Itt konkrétan a delegált jogi aktusokra gondolok, illetve a bizottsághoz intézett kérdésekre, hogy azok szóbeli vagy írásos kérdések legyenek, ágazati intézkedések, hatásvizsgálatok, a jogalkotói kezdeményezések ügye, ugyanakkor az eddigi eredményeink a mostani keret megállapodás alapján igencsak látványosak. Azt hiszem, hogy kétségen felül áll, hogy bizonyos területek jogalkotással kell szabályozni, másokat kétoldalú megállapodások tárgyává tenni, és néhányat, de tényleg csak néhányat a kelet, keret megállapodás keretében kell kezelni, akár három oldalú megállapodásra is gondolván. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság ezeken a területeken az asztal mellett tudna megállapodni, és ezáltal javulhatna a jogalkotás színvonala. Tehát még egyszer ismétlem, csak néhány ilyen területet kellene a keret megállapodások alapján kezelni, háromoldalú módon, egy három szögben, ha úgy tetszik. Ez azt jelenteni, hogy vannak olyan témák, amelyek nem kellene, hogy a háromoldalú tárgyalások részét képezzék. Éppen ezért azt javaslom a jelentést elvezetem végén, hogy bátorítsunk egy háromoldalú megállapodást bizonyos témákra vonatkozólag. Mindenképpen arra van szükség, hogy mind a három intézmény leüljön és globális megállapodást dolgozzon ki. De mind a parlament, mind pedig a bizottság számára fontos az, hogy a hatásköreiket megtartsák, gyakorolják. Egy háromoldalú platformra van szükség, olyan témákban, amelyek intézményes jellegűek, és mind a három intézményt érintik, és kétoldalú megállapodásokra van szükség ott, ahol csak két intézmény van érintve. Ez egyfajta dinamika a parlament és a tanács között. No, ennyi volt, most pedig várom a kollégák kritikáját. Köszönöm szépen! Először Guerrero kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedik, tényleg nagyon rövid leszek. Az szakértők, az árnyékjelentéstevő mindenki ismeri, Jolainenről van szó, olyan aspektussal kapcsolatosan lenne egy megjegyzésem, amely nagyon is érdekel engem, nevezetesen a az Európai Parlament ellenőrzési jogáról van szó. Rangel úr számos esetben elmondta és megismételte a következőket. Ugye azt mondta, hogy nem kell a parlament feladatait növelni, hogy óvatosnak kell lennünk, hogy utalni kell, utaltunk is egy háború utáni helyzetre, egyfajta parlamentarizmusra, amely lehetővé tette a politikai stabilitás, aztán szó volt a két háború közötti helyzetről, a Weimári politikáról, tehát ha mindezt figyelembe vesszük, akkor azt látjuk, hogy elérkeztünk folyamatosan kormányzó demokráciákhoz, amelyek vezetik az országokat, és a legtöbb esetben a kormányok legitimitása közvetlen típusú legitimitás, amelyet a választóktól, a polgároktól kapnak, akik szavazni mennek. Tehát a 20. század végének a dinamikája lehetővé tette, hogy a demokratikus legitimáció megerősödjön. Ez a észszerű, úgymond észszerű parlamentarizmus lehetővé tette azt is, hogy a kormányokat ellenőrizzék nem helyettesítsék, hanem ellenőrizzék. A parlamentarizmus érdekli a kormányokat, és a kormányok azok, amelyek végső sorban ösztönözték ezeket a folyamatokat, ezeket a tendenciákat. A parlament ugye most azt kérné, hogy saját meggyengítését gyakorolhassa? Rangel kollégával egyetértek abban, hogy nem szabad a végrehajtók helyébe lépnünk. Koherensnek kell lennünk, és meg kell erősíteni az Európai Parlament ellenőrzését. Meg kell erősíteni az ellenőrzést. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy nem fogunk lemondani a bizottság politikai felelősség gyakorlásáról, és meghatározhatjuk, hogy mi módon, milyen elvek alapján mondunk le arról, hogy egy biztos, konkrét biztos politikai felelősségéről beszélünk, mely alapon, milyen eljárás alapján lehet ezt megtenni akkor, amikor az ellenőrzésről beszélünk, akkor természetesen arról is szó van, hogy be kell számoltatni, tehát a beszámoltatást is meg, meg kell említeni. Ott van a trojka felelőssége és feladatai, ott van az Európai Központi Bank felelőssége, amelynek eh, szintén beszámoltatási eh, feladata van. A az európai stabilitási mechanizmus is meg kell említeni. Tehát mi lesz a jövőben, hogyha majd intézményes szinten ugye elfogadjuk az összes szerződést, nem szeretném nem szeretnék most itt a részletekbe belemenni, csak annyit mondanék, hogy aggaszt engem néhány dolog. Például a saját állás pontunk is a parlamentnél. Nem azt javasolom, hogy az Európai Parlamentnek kellene kormányozni az Uniót, de ugye a kormányoknak kell kormányozniuk, de nagyon erőteljes ambíciók kell, hogy legyenek a parlament kezében, és el kell tudni számoltatni mindenkit. Most pedig DAF kollega következik. Um, President. Elnök úr, köszönöm Paolo Ranger jelentését és bevezetőjét, ami nagyon érdekes volt. Számos fontos szempont merül fel egy jövőbeni konvent szempontjából, és nagyon jó lenne a jelentés szempontjából, hogyha megvizsgálnánk, hogy mit szeretnénk a napirendre tűzni a következő parlamenti delegáció számára a konventen. És ez hasonló a Galtieri féle jelentéshez, ami egy nagyon hasznos formát és stílust teremtett meg, amit itt most eh, szintén másolhatnánk, átvehetnénk. Egy véleményem szerint parlamenti, parlamentáris Európát, és nem elnöki rendszert kell kiépítenünk Európában, de ezt lehetőleg federális rendszeren belül kellene megtenni. Egy federális rendszerre lenne szükség. Emlékeztetnék itt az indiai és a kanadai példákra, erre egyébként az előadó is utalt, ezek alapját végül is a brit tapasztalat a, képezte, ezek föderális rendszerként működnek. Ne legyünk túl kategorikusak jelenleg a tekintetben, hogy milyen elnökség alakul majd, Szerintem a közvetlenebb, beláthatóbb jövőre kellene inkább összpontosítanunk, nevezetesen olyan végrehajtói hatáskört kell megteremteni, ami nem egy ilyen szétmáló, egy ilyen meghatározhatatlan valami. és ez a bizottság elnöke kezébe igen komoly hatalmat tenne le. Remélem, hogy az új tapasztalat, nevezetesen a bizottság elnökének megválasztása, közvetlen megválasztása egyfajta versenyben a pártok között duális legitimitást teremtene, egyrészt a tanács, másrészt a parlament között. És akkor a bizottság elnöke sokkal nagyobb hatást gyakorolhatna a kollégium összetételére, kialakítására, ideértve azt a jogot is, hogy esetleg bizonyos jelölteket visszautasít, aki számára nem megfelelő. Július 1-én feláll az új parlament a ez lesz az első alkalom, amikor először találkozunk a bizottsági jelöltekkel az elnökök értekezletén és ezt eh, szerintem nekünk egyfajta meghallgatásként kell majd eh, kezelnünk egy strukturáltabb eh, módon, mint ahogy ezt korábban, a múltban tettük. Más szóval ez a folyamat hasonló kell, hogy legyen azokhoz a meghallgatásokhoz, amelyeket eddig sikeresen és eredményesen megszerveztünk és megtartottunk ősszel a bizottsággal. Ami pedig az egyes biztosok felelősségi körét illeti, ezt mindenféleképpen részletesebben meg kell vizsgálnunk, körbe kell járnunk. Egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy a parlament ne törekedjen hozzájárulási jogra. A brit parlamenti rendszerben mi nem tudunk megszabadulni egy-egy minisztertől, de viszont arra jogunk van, hogy csökkentessük a fizetését. Akár arra is kényszeríthetjük, hogy vizen és kenyéren éljen egy hónapig. Úgyhogy azt hiszem, ez egy nagyon erőteljes és hatékony eszköz, vagy fegyver, ha úgy tetszik, a Westminsteri parlamenti képviselők számára. Ez egy komoly ellenőrzési lehetőség a kormány tagjai felett. A parlament és a bizottság közötti kapcsolatot a Lisszaboni szerződés alapján kellene vizsgálnunk, anélkül, hogy egy második jogalkotói kamaráról beszéljünk, vagy beszélnénk, ami a tanács. A confrère a tanácson belül. milyen kapcsolata legyen a parlamentnek az Európai Tanácshoz. Nem régiben fogadtuk el a Lamassur féle jelentést ebben a témában, de úgy érzem, hogy ez nem ment kellően messzire abban, hogy különböző lehetőségeket javasoljon a testületet, a tanács megreformálására, illetve arra vonatkozóan, hogy hatékonyabbá tegyük. A Lisszaboni szerződés nyilvánvalóan kihatással van a jogalkotói folyamatokra, és ez érinti a parlament szerepét is. Azt hiszem, hogy a jelentés kiváló kiinduló pont, és nagyon gazdag tárházát fogja eredményezni a módosító indítványoknak. Grazie. Köszönöm szépen, DAF képviselő úr, most pedig Leinen elnök úr kap szót. Ja. Igen, köszönöm elnök úr két napja másodszor voltam, jártam itt tegnap, már foglalkoztam ezzel a témával, hisz az utolsó szakaszban. Köszönet Rangel a, ezeket a kiváló gondolatokért, és ezek ismertetéséért. Az utolsó ülésen, az május 7-én, 2009-ben még az előző, az AFKO egy jelentést terjesztett a plenáris elé, amelynek az volt a címe, hogy a parlament feladatai és felelősségkörei a Lisszaboni szerződés végrehajtásában a jelentéstevő Jó elnök volt, jó magam tehát. És akik újak, itt azok számára érdekes lehet elolvasni, minden nyelven rendelkezésre áll az anyag. Nagyon analitikus módon elemeztük azt, hogy mit új újdonságot hoz a Lisszaboni szerződés. Új célokat, horizontális záradékokat, új jogi alapokat határozott meg, új együttdöntési eljárásokat, új költségvetési hatásköröket, új eh, hozzájárulási eljárásokat, ellenőrzési jogköröket, új kezdeményezési jogköröket, és sorolhatnám tovább, milyen újdonságok adódtak akkor. A Lisszaboni szerződés révén tehát új jog jogkörök alakultak ki. Ezek fontosak a ciklus végén is, amikor négy év után látjuk, megvizsgáljuk, mi működött, és mi az, ami nem működött jól. Az elmúlt ciklusban a jelentés címét komolyan véve a szerződés végrehajtása, a szerződés végrehajtása, ami jogainkra vonatkozóan, nos, nem kéne a következő szerződésre kitérnünk már most ebben a jelentésben, vagy, vagy megjósolni, hogy mi lesz abban. Nagyon sok mindent elmondtunk a Tyson jelentésben, az AFKO részéről is. Elhangzott az, hogy nem az a cél, hogy nem szabad a, a, a lényeg karakterét elveszteni, itt a demokratikus jelentősi jogok erősítését kell meglátnunk, és hol, hol erősödtek, hol gyengültek, hol vannak veszélyben ezek a, a Lisszaboni szerződés végrehajtása során. Ez kell legyen a vizsgálódás homlok terében. A jogalkotás a legerősebb fegyver, és a szerződés kimondja, hogy van egy rendes jogalkotási eljárás, méghozzá az együttdöntési eljárás a, a két kamara között, és megvizsgálható az is, hol nem működik ez jól, hol az, ahol ahol, ahol kisiklott akár, és a válság által meghatározott okoknál fogva, ahogy ezt már arról szóltunk, vannak olyan tendenciák, hogy megkerülni kívánják sokan ezt a rendes jogalkotási eljárást, kormányközi módszertan felé ö, hajtva a dolgokat, a tanács hatáskörébe vonva jogalkotási kérdéseket. Ezeket meg kell nevezzük, ezeket az eseteket, az INTA szakbizottság, meg a LIBE, LIBE meg a Júri szakbizottságok ö, írtak állásfoglalást. Jó lett volna, hogyha az ECON meg az AFET is állásfoglal, lehet, hogy ez majd módosítók formájában történik, hiszen éppen a, a gazdasági és államháztartási politika, meg a kül- és biztonságpolitika tekintetében, meg a korábbi harmadik pillér szakpolitikái, azok, amelyek egyfajta szürke zónába esnek, ahol vannak jogaink, ám az átfedések, a, a hatáskörök átfedése miatt sokszor olyan eljárásokat választanak, amelyek kizárnak bennünket e folyamatokból. Az, az agrár halászati politikában ugye jól működő dolog, ezek a szakbizottságok nem is jeleztek problémát, a teljes körű az együttdöntési eljárás érvényesülése, úgy felteszem, hogy ott jól működnek a dolgok azokban a szakpolitikákban. 2014-ben ugye a, a biztos bizottság elnökének megválasztása áll, ez az új jogosítvány a, a parlament kezében, nem csak felemeljük a kezünket a, a a tanácsjavaslatára, hanem itt komoly hatásköröket szereztünk, Rangel úr is jelezte. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy az általunk kíván dolgokat biztosítani tudjuk, nyomást tudjuk nyakorolni, és hogy ne, kerül, ne legyen megkerülhető ez, ez, ez az új mechanizmus. Nem, persze nem mondom, hogy a tanács mindenképpen erre törekedne, de hát ezzel, erről már beszéltek többen. Aztán van egy sor konszent eljárás, illetve jóváhagyási eljárás a személyek megnevezésénél. Jogi szempontból Rangel képviselőtársam jó kifejtette, ugye az ember akkor dönt rosszul, hogyha rosszul tájékoztatták, vagy rosszul tájékozódik. Nagyon sok eljárás van, a zöld könyvek, fehér könyvek tekintetében az intézményközi megállapodások jogalkotási módszertanában, ahol elemezni kell a helyzetet, hogy vannak-e még nyitva álló kérdések. A delegált jogi aktusok nagyon fontosak. Egy teljesen új rendszer adódott a Lisszaboni szerződés révén, ahol a hatásköreink meg sokszorozottak, az előző ciklusban azt mondtuk, hogy 300 jogalkotás és 3000 delegált jogi aktus, tehát tízszer annyi delegált jogi aktus van, mint primer jogszabályalkotás, és a delegált jogi aktuságban ugye nagyon nagy potenciál rejlik, és a folyamatosan harc, harc folyik a, a, az implementált és végrehajtott és a delegált jogi aktusok között, az nem jó, itt pont erősíteni kell az álláspontunkat, meg kell jobban határozni. Azt is hozzátennem, hogy van még egy jogkörünk, amit nem érvényesítettünk, ez pedig a kezdeményezési jog az új szerződésmódosítás bevezetésére. Van egy sor óhaj, különféle eh, külön, külön felek hat, fejezték ki ezeket a demokratikus ellenőrzési jogkorok erősítésére és az EU működésének erősítésére is a kettő, hogy együtt haladjon a Lisszaboni szerződés javítására van szükség, és ezt a jelentésekben erősebben kell megjelenteni. Azt is, hogy ezt a kezdeményezési jogunkat előbb vagy utóbb alkalmazhatjuk, nem feltétlenül ebben a ciklusban, de ez egy olyan saját cselekvés kell legyen, amely nem feltétlenül ennek a jelentésnek a tárgya. Rangel úr vezeti majd a további tárgyalásokat, bizonyal egy sor módosító születik majd, amelyek a Lisszaboni szerződés végrehajtását irányozzák elő az új hatáskörök fényében, és mutatják be ennek mikéntjét. És, és egyetetek Brock kollégával is, hogy egy követelési katalógus kellene összeállítanunk, amelyet a ö, bizottság elnökére jelölt személy asztalára tehetnénk a következő ciklusa vonatkozóan, ám a tanácsra tekintettel is, amit a tanács nem tett meg, arra fel kell hívjuk a figyelmet, annak érdekében, hogy megvédjük jogköreinket. Befejezte? Köszönöm. Akkor Söflin kollega kap szót. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, nagyon széles merítésű jelentés, amit tárgyalunk, szakbizottságunk hagyományába illeszkedik. A hatalmi ágak megosztása is ilyen téma. Én nagyban hajlok arra, hogy egyetértsek Andrew duff ha Európa jövőjét nézzük, az bizony inkább parlamentáris Európa kéne legyen, mint elnöki, és még a félelnöki rendszer is, amely egyre inkább formát látszik ölteni, bár senki sem nevezi talán így, hogy félig elnöki rendszer is, hát nagy, nagyon körültekintő vizsgálatra szorul. A jelentés alapján a népfelség elvét kell hangsúlyoznunk, amelynek letéteményése az Európai Parlament. A népfelség elvét mint nem is tudnának az állampolgárok jó részt, ez persze egy másik történet. Ami pedig az elnöki rendszereket illeti, az egyik dolog, amit a szakbizottság látogatásokor Washingtonban leszűrhettem tanulságként hat héttel ezelőtt, hogy az amerikai rendszer úgy néz ki, mintha elnöki rendszer volna, ám voltak éppen a valóságban sokkal közelebb áll egy parlamentáris rendszerhez, mint első pillantásra tűnik, annyiban, hogy az elnök csak akkor vihet keresztül bármit is, ha sikerül megszereznie a jogalkotási ö, kör támogatását. Ha viszont túl sok az ellensúly meg a fék, akkor el is akadhat az egész rendszer. Tehát erről többen beszéltek. Lássuk tehát, hogyha alakítunk, vagy átalakítunk egy rendszert, a fékek ellensúlyok rendszerét nagyon körültekintően végig gondoljuk, és finomra hangoljuk. Ezzel kapcsolatban, és úgy gondolom ezt mondja a jelentés is, de lehet, hogy egy kicsit uh, egy oldalon értelmezem a jelentéstevő ellenére. Nos, azt mondja talán, hogy be kell lássuk, hogy a bizottság bizony ö, hatalmat gyakorol, a kezdeményezés joga is egyfajta hatalmi jogkör. Ez azt is jelenteni, hogy a bizottság a tagállamok ö, szuverenitásának egy részét birtokolja, és végén akkor milyen módon számon kérhető ennek gyakorlata. Ezt csak így bedobom ezt kérdésként, talán volna értelme, különösen az egyes biztosok eh, fölötti eh, cenzúra tekintetében lehet, hogy érdemes volna minden tagállam, minden egyes biztosát közvetlenül megválasztatni az adott tagállamban. Ez a számonkérhetőse meg a hatalmi ágak egyensúlyának is egyfajta átalakítása volna. Ez csak egy gondolat. Aztán végül is szerintem implicit mondom benne a jelentésben az, hogy a kormányzás, a kormányzat egyre inkább szakmai, technikai kérdése válik. Ezek a technikai kérdések ugyanakkor még nagyobb politikai súlyt kapnak, hogyha 28 tagállam érintett, mint hogyha csak egy tagállamban történik a kormányzás. Ez a politikai elem a, azzal kapcsolatban, hogy a, a bizottság mit tesz, ez nem igazán e, elfogadott tény. Azt is tudnunk kell, hogy a politika egyre jogi, bá válik. A politikai döntéseket csak esetben bíróságok vagy igazgatás, az igazgatási szervek hozzák meg, és ez gyengíti a politikai tartalmát a kormányzásnak. Az hatalmi aszimetriák mindig fennállnak, nem lehet soha megszabadulni a hatalmi aszimetriáktól. Ez egy strukturális probléma, amely sajátja minden politikai rendszernek. Nem maga az aszimetria a gond, hanem az azt kiegyensúlyozó helyretevő mechanizmusok megléte. És itt a számon kérhetőség létfontosságú, a tájékoztatás információhoz való hozzáférés rendkívül fontos, erről többen szóltak, korai és teljes körű információ, és a visszacsatolás, visszajelzés, és a hatalmi reciprocitás kölcsönösség között, tekintetében az intézmények között nagyon fontos. Egy további gondolat abban állhat, hogy a következő parlament más testület lesz, mint a mostani. Bár vannak bizonyos alapelvek, amelyek fennmaradnak, látni kell azt is, hogy milyen működésbeli változások állnak be, amikor, és ezt látnunk kell, amikor értékeljük a Rangel jelentést. Rövid távra is tekintet kell legyünk, a, azt vizsgálva, hogy a május választások után milyen parlament jön majd létre. Köszönöm szépen Söflin képviselő úrnak. Hefner képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és Paulo Rankernek is köszönöm ezt a javaslatot, illetve a jelentésről tartott beszámolót, hiszen itt nagyon fontos kérdésekről, kifejezetten fontos kérdésekről van szó a tényleges tapasztalatok alapján, a Lisszaboni szerződés alapján, és hogy hogyan lehetne tovább javítani a parlament és a bizottság kapcsolatát. Azzal kell kezdenem, hogy a jelentést alaposan át kívánjuk vizsgálni, elkészítjük a módosítóinkat. Tegnap kaptam meg a tervezetet, és nagy érdeklődéssel olvastam. Általánosságban úgy érzem, hogy a tárgyalás, illetve az ilyen fontos kérdések alapos vizsgálata mindenféleképpen fontos, és nagyon Fontos az is, hogy eh, eh, hónapokon keresztül eh, történtek az előkészületek, és viszonylag jelentéktelen kérdésekről hosszasan vitatkoztunk, és ezt én mindenféleképpen kifogásolom, hogy hónapok óta ezt gyakorlatilag már bejelentették, és gyakorlatilag egy napunk, egy éjszakánk állt rendelkezésre, hogy felkészüljünk erre a nagyon fontos vitára és különösen gondolok itt a frakciókon belüli vitára, én szerintem ez az eljárás semmiféleképpen nem megfelelő. És ez nem a jelentéssel szembeni véleményemet tükrözi, pusztán az eljárást kifogásolom. Összességében én és a frakcióm a javaslatokkal, illetve megalapításokkal, amit Paolo jelentése tartalmaz, egyet tudunk érteni, hiszen itt alapvetően az európai demokrácia erősítéséről, a hatalmi ágak szétválasztásáról van szó, tehát ezeket teljes mértékben támogatjuk. Néhány pontot azonban szeretnék kiragadni a javaslatokkal kapcsolatosan, ami a jövőbeni bizottságra vonatkozó javaslatot illeti, nevezetesen, hogy az Európai Parlament tagjai közvetlenül válasszák, ezt mi észszerű lépésnek tartjuk, itt most számokat konkrétan nem akarok említeni, de ami a megfogalmazást illeti, itt vannak angájai, mint az újonnan megválasztott szerepel. Szerintem itt nem arról van szó, hogy itt feltétlenül újról beszélünk, hanem egy új eljárással megválasztott bizottságról. És ugyancsak fontosnak tartom, hogy a tagállamoknak a jövőben nem egy, hanem három javaslatot kell tenniük biztosi posztra, és ezzel a bizottság elnöke kapna némi szabad mozgásteret, ugyanis, hogyha itt csak egy-egy biztosra történik javaslat, ez egyfajta diktátumként is tekinthető a tagállamok részéről, tehát így nem lehet minden esetben, minden dosszié kapcsán biztosítani, hogy megfelelő szakmai felkészültség, illetve politikai támogatottság érvényesüljön egy-egy nagyon fontos intézkedés kapcsán. És ebből fakadhat az is, hogy általában olyan bizottságokkal állunk szemben, ahol az egyes dossziékat nem megfelelően szakmailag felkészült tek úgymond töltik meg, vagy, vagy kezelik. Tehát a tagállamoknak még egyszer nem egy, hanem legalább három jelöltet kellene bemutatniuk és javasolniuk, ez szerintem egy komoly előrelépés lenne. Egy kicsikét eh, szkeptikus vagyok a rotációval kapcsolatosan, ami a biztosok rotációját illeti. Ez eh, a kör négyszögesítésére való kísérlet eh, szerintem egyrészt szeretnénk szűkíteni a biztosok számát, másrészt szeretnénk megőrizni a teljes létszámot, és az, hogy tárca nélkül működjenek biztosok, ez számomra agályos. Mit tennének évekig ezek a biztosok? Ez olyan, mint egy elszabadult ágyugolyó, és az a javaslat, hogy ezek a tárca nélküli biztosok szavazati joggal üljenek a kollégiumban, nem tudom, hogy ezt politikailag hogyan lehet megfelelően profilírozni. Tehát szerintem ez a modell, hogy a biztosok fele tárcával rendelkezik, a másik fél nem, ez így önmagában elfogadható, de egy kicsikét gyanakvóan tekintek erre a javaslatra. Ami pedig a közvetlen választások kérdését illeti, mármint a bizottság elnökének közvetlen megválasztását, ez eh, számomra úgy tűnik, hogy ez eh, a jelentés szerint egy eh, látszólagos, demokratikusabb módszer lenne, ha bár szerintem ez eh, egy eh, elnöki rendszerhez vezetne. Ha jól értem, akkor jövőre egy meghallgatást eh, javasol. És ott lehetne ezt erőteljesebben tematizálni. Mindenféleképpen én ezt nagyon fontos vitának tartanám és megfelelően reprezentatv parlamentáris és demokratikus rendszert kell megcéloznunk. és ezzel egy erőteljesebb parlamentáris rendszert tudnánk kialakítani. Nagyon fontosnak tartom a 11-es pontot és a 20-as pontban megfogalmazottakat, nevezetesen hogy a bizottság a parlament javaslatait nem hagyhatja figyelmen kívül. Elmar Brock már említette, mint a többi pontnál is, de itt különösen a biztos, a bizottság elnök jelöltségéről nekünk is tárgyalnunk kell és hozzá kell járulnunk, a mi döntésünktől is függővé kell tenni a poszt betöltését. Megfelelően működő jogalkotási jog nélkül a parlament nem tud megfelelően működni, nem engedhető meg, hogy mi mindig csak reagáljunk, nekünk is aktívnak kell lennünk, és amikor a bizottságnak kötelezettséget írunk elő, hogy bizonyos adatokkal, információkkal szolgálni, ezt nem minden esetben teljesíti, és hogy miért, ezt én ennek okaitesen elfogadhatatlanak tartom. Tehát ezekben a pont, ezeken a pontokon támogatjuk a jelentéstervezetet. Rátérve a delegált és végrehajtási jogi aktusok kérdésére, gyakorlatilag a problémakör a mostanihoz képest a javaslat szerint nem nagyon változna, tehát itt ezt alaposabban meg kell vizsgálni. Minden esetre ezt én nagyon jó alapnak tartom ahhoz, hogy a szakbizottságban tovább eszmecserét tartsunk illetve az árnyékjelentéstevőkkel tovább készítsük elő ezeket a részleteket, annak érdekében, hogy, a, hogy végezetül az összes frakció támogatni tudja a jelentést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Thank you. Bronsz úr, köszönöm nem voltam itt ma reggel, de végigolvastam az anyagot, és bizony örömmel hallják a tolmácsok majd, hogy csak egy pici részre koncentrálnék most, ez pedig az A bekezdés és a hármas javaslat. Ez a közvetett megválasztása a bizottság elnökének. Azt mondtuk, hogy a választók döntését meg kell jelenteni a bizottság kiválasztásában, különösen vonatkozással az elnökre hogyha európai politikai pártokra szavaznak, semmint nemzeti pártokra, amelyek vagy részei, vagy nem részei az európai pártoknak, és különös tekintettel arra, hogy azon kritériumok alapján választanak, amelyet a, meghatároztak a, a bizottság jelöltjére vonatkozóan az adott pártok. Ez esetben a választók valóban választhattak. Ugyanakkor hogyha a választók továbbra is nemzeti pártokra, tagállami politikai pártokra szavaznak, amelyek vagy részei, vagy nem részei európai pártoknak, vagy esetleg európai politikai pártok szavaznak, csak azért, mert a kedvenc tagállami pártjuk része annak az európai pártnak, akkor nem igazán jelenik meg a személyre vonatkozó választásuk. Persze a választók rákényszerülhetnek arra, hogy bizonyos kritériumok alapján szavazzanak, mi több akár egy konkrét módon is szavazhatnak, kényszerülhetnek szavazni, ugyanakkor nem tehetjük fel, hogy a választók, akik mondjuk egy európai politikai pártra szavaznak, amelynek mondjuk részei a liberálisok, azért szavaznak rájuk, mert a bizottság elnöke kedvükre való, hanem csak azért szavaznak arra a pártra, mert részei a liberálisok. A legtöbb választó Nagy-Britanniában, a többi 27 ország helyben nem beszélhetek, valószínűleg sosem hallottak még az európai politikai pártokról, legtöbbjük még nem is hallottak a bizottságról sem, vagy annak elnökségéről. És ez a legmegdöbbentőbb. Sokak nem hallottak még az európai parlamenti képviselők belétéről sem. Nem mondom azt, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ez kívánatos volna, hogy őket tájékoztassák, vagy hogy nem volna kívánatos, ám a tagállamokban eh, valószínűleg elég alacsony az információ, eh, elég kevés a tájékoztatás. Az újra oktatás, hogy idézőjelben mondjam, eh, van a szükség is ahhoz, hogy az állampolgárok megtudják, miről is szavaznak, és egy adott jelölt mellett informált módon tudjanak szavazni, ehhez ismeretek vannak szükségesek, amelyek nem állnak a leg. Gualtieri! Köszönöm szépen, Gualtieri képviselő következik. Elnök úr, nagyon röviden, mert a kollégák, Duff kollega és Guerrero kollega már elmondták a frakciónk álláspontját e jelentéssel kapcsolatosan. Nagyon sok olyan pontja van, amelyek érdekesek, oszthatók, és természetesen mi is fogunk beterjeszteni módosítókat. Egy témára szeretnék mindössze koncentrálni, ez pedig a parlament szerepe a gazdaságpolitikában és az Európai Unió általánosságban gazdaság és pénzügyi politikájában. Mellesleg ez egy nagyon széles körű téma, Rotárkoszki kollega is már, már szólt. Van azonban egy olyan pontja, amelyet koherens módon kell tekinteni, és részét képzi a Rangel jelentésnek. Egy alapvető megállapítás az, hogy kétségtelenül azokban az esetekben, azokban a helyzetekben, amikor új ö, törvénykezésre kerül sor, és amikor megerősítésre kerül a politikai nyomás olyan ö, intézmények részéről, mint az Európai Központi Bank és más intézmények. Tehát, hogyha ezeket az elemeket figyelembe vesszük, akkor a koordinálási hatáskör a gazdasági politikában egyre inkább kötelező erejűvé válik Európában, és az Európai Parlamentnek megvan a parlamentális legitimitása, legitimitása hatásköre ezen a téren 2010 óta. Azt látjuk, hogy a helyzet kritikussá vált, Éppen ezért egyfajta demokratikus deficitet kell mindenképpen felszámolni, és megoldásokat kell találnunk annak érdekében, hogy a parlament szerepe a döntéshozatal szintjén is növekedjen. Tehát itt különböző több jogi elemre van szükség, az szerződés szellemének végrehajtására, és az eszmecsere a vita során már számos esetben szó volt a számonkérésről, a politikai ellenőrzésről. Én úgy gondolom, hogy az Európai Parlament szerepének megerősítése igenis egyre inkább fontosabbá válik, de nézzük hogy a, meg, hogy mi a helyzet a gazdaság és a pénzügyi területeken. A gazdaságpolitika koordinálása is kötelező erejük kellene, hogy legyen. Egyre nagyobb szerepe e, kell, hogy legyen az Európai Parlamentnek, már csak azért is, hogy a bizottságot is beszámoltathassuk a parlament előtt. Teljesen világos az, hogy a e, számonkérés, a politikai ellenőrzés e, olyan elemek, amelyek egyre inkább fontossá válnak, és a parlament elmélyítheti azokat a lényegi elemeket, amelyek ezen megnövekedett funkcióját is elősegítik. Mert csak így lehet a megfelelő hatáskört biztosítani mind a parlament, mind pedig a bizottság számára. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a hozzájárulást, most pedig visszaadom a szót Rangel képviselőnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék válaszolni néhány fontos ellenvetésre, távirati stílusban szeretném ezt megtenni. Guerrero kollégának két dolgot mondanék. Nagyon sajnálom, de Guerrero úr téved, amikor azt mondja, hogy a, az autonómia végrehajtói ö, hatáskör, aztán a Weimári politikáról beszélt, a Weimári köztársaságról, és így tovább. Ö, ugye nem kell visszatérni a 18. századra egy parlamentben. Ugye amely születendőben volt, például a francia forradalom után, aztán Angliában is. Tudjuk, hogy a francia forradalom után ott volt a terror, és a parlamenti képviselőknek teljes mértékben betiltották, hogy a végrehajtói hatáskör gyakorlókkal egyáltalán szóba álljanak. Még ha az utcán találkoztak, akkor sem köszönhettek egymásnak. Tehát a különböző hatalmi ágak szétválasztása ide juttatta abban az időben az országokat. Guerrero kollega talán mégiscsak egyetért velem, de, és talán ezeket a dolgokat nem igazán gondolta. Minnyáján azt szeretnénk, hogy növekedjen az ellenőrzés, és jó lenne, hogyha a bizottság bemutatná a programját még a választások előtt. Sokkal több információra van szükségünk, de ami nem világos, az az egyrészt, hogy Tehát, hogy így, mi nem igazából azt szeretnénk, hogy a végrehajtói ág egyfajta parlamentáris ággá váljon, és nem akarjuk azt sem, hogy ö, itt különböző egyéni ö, indítványok Ö, foglalkozzon az AFKO. Dafurnak azt mondanám, hogy a következő konventre vonatkozólag, hogy azt mondta, hogy explicit módon határozzuk meg a feladatokat. Én azt hiszem, hogy itt vannak lehetőségek a konvent számára, viszont milyen aspektusokat kell kiemelni? mi a Lisszaboni szerződés végrehajtásával foglalkozunk, és nem tehetünk túl sok javaslatot. Nem ruházhatjuk fel a következő konventet további feladatokkal, amit a bizottság és a tanács állít, az, az ö, számos olyan javaslat, amelyet át akar ruházni a következő konventre. Azt hiszem, hogy óvatosnak kell lennünk, így kell eljárnunk. Bizonyos területeken korlátozni kell magunkat, úgymond cenzurálni magunkat a javaslatainkkal, ahogy Söfling kollega is elmondta az okokat, mi csak a saját parlamentünkről beszélhetünk, és nem arról, amely parlament majd feláll a választások után. Az örökséget is el kell fogadni. Ez része az európai tradícióknak. El kell fogadni az örökséget. A mi mandátumunk most a vége fele jár. Le fog járni. Hefnek kollégának azt mondanám, hogy a newly elected kifejezést ugye furcsálja. Tehát itt vannak olyanok, akik már itt vannak ezek 1979 óta, vagy 5 éve, 10 éve. Ez nem jelenti azt, hogy másoknak nincs legitimitása. A legitimitás minden választásoknál ö, újra ö, termelődik, úgymond. Tehát vannak az újonnan megválasztottak, vagy az újra választottak is. Ami a brit tapasztalatokat illeti, ugye úgy tűnik, hogy itt nincs egyéni cenzúra, én soha nem hallottam erről a mechanizmusok, mechanizmusról, például, hogy csökkentik a miniszterek fizetését. De ami igazán ijesztő, az az, hogy az európai képviselőknek nincs bizalma a saját politikai kapacitásukban. Miről is van szó? Például egy mi történik egy nemzeti parlamentnél? Egy párt, két párt, három párt azt kéri, hogy egy miniszter mondjon le. Ő nem mond le az mindenképpen jelentős kihatással van. Ha egy biztos nem jól dolgozik, akkor Ugye lehet kérni a lemondását, politikai háborút indíthatunk ellene, de semmiféle jogi eszközzel nem állhatunk elő. Ha holnap leszeretném mondatni az egyik biztos, én ezt megtehetem a szociális háló, hálón, és háborút indíthatok ellene, amíg le nem mond, ez mindenhol így van. A bizottság azonban autonóm. Persze autonómiája elég korlátozott. Efner úr ezt elmondta. Mi attól félünk ma, hogy olyan biztosok lesznek majd, akiket a tagállamok úgymond oda tesznek, tetetnek, és ez teljes mértékben ellentétes azzal, amit Brock úr elmondott. A bizottság számára nagyobb szabadságot kell adni. Nagyon érdekes az, hogy minden német kollega, teljesen mindegy, függetlenül a politikai ho- hovatartozásuktól, ellenzik azt a gondolatot, hogy legyenek olyan biztosok, akik tárca nélküliek, portfólió nélküliek, vagy legalábbis nagy fenntartásokkal vannak ezen gondolat iránt. Ugye Németország, Franciaország, Lengyelország, Olaszország, akkor úgy gondolják, hogy nem kapnak az ő biztosaik tárcákat, tehát mm, tárca nélküli biztosok lesznek. Én nem vagyok védelmezője, vagy lelkes támogatója a tárca nélküli biztosoknak. Én mindössze megpróbáltam egy nagyon gyakorlati megoldást ö, kidolgozni. Először is a bizottságnak nagyobb hatékonyságra van szüksége. Továbbá garantálni kell azt, hogy minden tagállamnak legyen biztosa, mert az írországi nem után, ugye tudjuk, hogy mi volt a helyzet, e-, egyesek nem igazán jól érezték magukat a Lisszaboni szerződés végrehajtása terén. De vannak olyan példák, hogy vannak biztosok és miniszterek, amelyeknek nincs tárcája és politikai feladatokat látnak el sok esetben, ugye portfólió nélkül, vagy tárca nélküli ö, minisztereknek hívják őket. Például a brit miniszterelnök helyettes. Hát mit csinál? Tárca nélküli, és nagyon sok más példát is fel tudnék hozni, meg tudnék említeni. Bizonyos kormányokban vannak olyan személyek, akik nem rendelkeznek tárcával. Például sok esetben az ellenzékben vannak ezek. És én úgy gondolom, hogy itt egy képviseleti szerepük lenne. Tehát azok a biztosok, akiknek van tárcája, foglalkoznak a tárcáikkal. Aztán a többiek utazhatnak, képviselhetik az uniót, a tárca nélküli biztosok foglalkozhatnak például más biztosok dossziéival is a bizottságon belül. Nem, megol, nem olyan rendkívüli megoldás, vagy merész megoldás lenne ez. Tehát mi lenne a legjobb? Az lenne a legjobb, hogyha a Lisszaboni szerződés szellemében járunk el. Ugye az nem elképzelhető, hogy öt évig ne legyenek biztosok, minnyáján tudjuk ezt, ez nem lehetséges, és minnyáján értjük azt, hogy egy megoldásra van szükség. Egy olyan megoldásra, amely sokkal nagyobb hatékonyságot nyújt a bizottság számára. A, még két-három megjegyzésem lenne Leinen ural kapcsolatban. Van egy olyan ellem, amire rá szeretnék mutatni, talán Leinen úr nem igazán mm, tudja, ismeri a hármas bekezdésben foglaltakkal kapcsolatos ö, dolgokat. Ezt a jelentést rám osztották annak érdekében, hogy foglalkozzam a bizottság és a parlament kapcsolatával a Lisszaboni szerződés értelmében. Én persze más is elképzelhettem volna magamnak, de vállaltam ezt a kötelezettséget, és ahogy említettem, a jelentést tervezetem hát elég korlátozott elemeket tartalmaz, mert tudjuk, hogy mennyire széles körű ez a téma a bizottság és a parlament kapcsolata. Akár több ezer oldalt is lehetne írni erről. Leinen úr jelentését is nagy figyelemmel olvastam, de azt hiszem, hogy nem ezt a megközelítést kell alkalmaznunk. Mi egy szakbizottság vagyunk, az alkotmányos ügyekkel foglalkozunk, nem a részleteiben foglalkozunk például akár katalán problémákkal, vagy más problémákkal, nem, mi itt alkotmányos ügyekkel foglalkozunk, és minden más témát illetően tárgyalásokra van szükség. Tehát itt a nagy vonalakat kellett mindenképpen kidolgozni. Köszönetet mondok Söflin kollégának, aki rámutatott arra a gondolat, hogy mennyire fontos figyelembe venni azt is, hogy például akik majd követnek bennünket, esetleg nem úgy fognak eljárni, ahogy mi tettük ezt. Nagy, nagyok az aggodalmak ezen a területen is. Az elkövetkezendő hónapokra vonatkoztatva. A mi jelentésünk miért is foglalkozik eh, ennyit a bizottság elnökének eh, kinevezésével, a biztosok kinevezésével, a különböző orientációkkal, a trendekkel? Miért? Mindössze azért, mert megpróbálunk kidolgozni egy intézményes doktrinát, elméletet, Hát a Lisszaboni szerződés ugye végrehajtása van folyamatban, a bizottságnál is. Én ilyen típusú perspektívákban gondolkodom, tehát összességében egyfajta új elméletet próbálunk meg kidolgozni, de az is igaz, hogy a következő parlamentnek, hogyha akarja majd, elfogadhatja ezeket az orientációkat, amelyeket rá szeretnénk örökölni. Köszönöm szépen, ennyit akartam elmondani. Köszönöm szépen. A, emlékeztetem önöket, hogy a tolmácsoknak fél egykor el kell menniük, akkor kérem, hogy zárja le. Tehát számos javaslatot hallottam Gualtieri úrtól, Brock úrtól. Nem tudom, hogy amit Bronx úr elmondott, hogyan is minősítsem, de mindenképpen el kell mélyíteni ezeket a kérdéseket, de azt hiszem, hogy többé-kevésbé válaszoltam minden kérdésre. Köszönöm szépen. Tehát most indul igazából a vita. Én mindössze el akartam magyarázni önöknek, hogy milyen választások előtt álltam, természetesen nem véletlen, hogy mi, miket választottam a jelentésemben. El kell gondolkodni nagyon sok mindenen. Köszönöm szépen a megjegyzéseiket, és most pedig elindítjuk a munkafolyamatot, egy becsületes folyamatot a kollégákkal, az árnyékjelentéstevővel, mindazokkal, akiket érdekel ez a téma, hogy a lehető legjobb megoldásokat találjuk meg, kidolgozzuk az elméleteket. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a nagyon teljes körű eszmecserét, most pedig, ami a munká, további munkálatokat illeti. Január 23-áig lehet benyújtani a módosítókat, és a szavazás február 11-én lenne, közben lesz még egy meghallgatás is a témát illetően, amelyet valószínűleg januárban kell megszervezni, tehát januárban lesz egy ülésünk. Hogyha ezzel egyetértenek, akkor még kell informálni önöket a koordinátorok üléséről is. A koordinátorok kijelöltek néhány előadót jelentéstevőknek az EPP részéről. Én jó magam fogom kidolgozni az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek közötti kapcsolatokat, aztán a SZEDE részéről a legtöbb koordinátor szintén elfogadott egy jelentést, végül pedig van egy jelentés, amely a 127-es cikkel foglalkozik, az átláthatóságra vonatkozólag a szocialisták kapták meg, és Guatieri kollega a jelentéstevő, ami pedig a szükséges módosításokat illeti az elektronikus aláírással kapcsolatosan. Még nincs kinevezett jelentéstevő, de az EPP részéről fogják ezt a jelentést kidolgozni. Továbbá Scholz kollégának a GUE részéről egy vélemény jelez, véleménye lesz a Trojka munkájával kapcsolatosan, az euró térséggel kapcsolatos jelentést Re Duff kollégát javasolták a Költségvetési Bizottság foglalkozik a 2014-2020-as pénzügyi tervvel, ami a 111-es cikk módosítását illeti. Itt az elnök egy levélben fogja közölni a javaslatait ugyanis a szakbizottsági eh, elnökök értekezlete ezt kérte tőlem, Hefner kollega folytatni fogja a különböző már elkezdett feladatokat a bizottság eh, és az AFKO szakbizottság között eh, egy meghallgatással kapcsolatosan, ami pedig a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatos feladatokat illeti 2014. januárban lesz egy vita Európa jövőjéről és amely márciusban folytatódik, lesz egy meghallgatása a szerződés bizonyos cikkeinek módosításáról az Európai Bizottság szintén meg lesz hívva, Barózó elnökkel együtt. Úgy gondoljuk, hogy lesz majd természetesen a bizottság részéről egy írásbeli meghívó is. Egy görög polgár szintén benyújtott egy petíciót, amelyet a petíciós bizottság továbbított nekünk. Létezik egy dokumentum ezzel kapcsolatosan, aztán ott van egy másik petíció, Skócia és nagy-Britannia szétválásával kapcsolatos, esetleges szétválasztásával kapcsolatos, szétválásával kapcsolatosan. Végül pedig van egy másik pont, még nem tudom, hogy van erre időnk. Ez egy olyan jelentés, amely eh, a trojka munkájával foglalkozik az euróövezetben. A jelentéstevő nincs itt, ez különben a 15. napi rendi pont lenne, tehát nincs itt a jelentéstevő, elhalasztjuk a 15. pontot, tehát mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok, viszontlátásra!